Nap 9 órakor folytatjuk az ülést, a napi rend a parlament weboldalán elérhető. Most lezárom ezt az ülést, és mindenkinek nagyon kell.